Now, dear colleagues, we now come... Tisztelt képviselőtársak, most rátérünk a szavazásra, és mivel kicsúszunk az időből, a szóbeli magyarázatok nem azonnal a szavazás után következnek, hanem majd a legutolsó vitát követően ma este. Szeretném bejelenteni, hogy a következő vitánk azonnal megkezdődik, amint itt végeztünk a szavazással. Tehát Rátérve az első jelentésre, Dönano úr jelentéséről van szó, név szerint szavazunk, egy menetben, úgyhogy meg is nyitom a szavazást. Yes. And okay. I guess the Rendben. Gondolom, hogy a taps a későn érkezett kollégáknak szól. Ezennel le is zárom a szavazást. És elfogadtuk a jelentést. We come to the second vote. Következik a második jelentés szavazása. Úzkog képviselőasszony jelentéséről van szó, határozat a Szociális Védelmi Bizottság létrehozásáról. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk, és egy menetben az egész dokumentumról. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. A következő jelentés szintén Úvszkog képviselő asszony jelentése, határozatú foglalkoztatási bizottság létrehozásáról. Egy menetben név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Well, colleagues, it's a roll call vote. Tisztelt kollégák, név szerinti szavazásról van szó. Lezárom a szavazást ezennel. Elfogadtuk a jelentést. Most következik az egyetértési eljárás az Obricht Thomas jelentés kapcsán a 2014-20-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret módosítása. Itt minősített többségre lesz szükség, megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. And the vote is closed. And it has... Lezárom a szavazást, és egyértelmű többséggel elfogadtuk. Most pedig az örmény népírtás századik évfordulójáról szóló állásfoglalásra irányuló hét frakció által előterjesztett dokumentumról van szó. Első módosítás készfeltartással, ki szavaz mellette, ellene, ki tartózkodik, Elutasítottuk. Hármas módosító indítvány mellette. Ellene. Kitartózkodik. Ezt is elutasítottuk. Következik a négyes módosító indítvány. Kiszavaz mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is elutasítottuk. Ötös módosító indítvány mellette. Ellene aki tartózkodik. Ezt is elutasítottuk. Teljesen egyértelmű volt a többség kollégák. Rendben, ellenőrizzük, tehát elektronikusan az ötödik módosító indítványról szóló szavazást megnyitom. Lezárom. elutasítottuk, most már elektronikusan is bizonyított módon. Következik a hatodik módosító mellette, ellene, tartózkodok. Ezt valóban ellenőriznünk kell. Úgyhogy megnyitom az elektronikus szavazást a hatodik módosító indítványról. Lezárom a szavazást. és elfogadtuk a módosító indítványt. Ezek után első módosító kiszavaz mellette, kiszavaz ellene, kitartózkodik. Ezt elfogadtuk. Most az állásfoglalás egészéről szavazunk mellette, ellene, Köszönöm szépen. Elfogadtuk nagy többséggel a dokumentumot. Köszönöm szépen. And we come to the last és ezzel az utolsó szavazáshoz érkeztünk a mai szavazás során. Ez egy állásfoglalás a Nemzetközi Roma Napról, az Európai Roma Ellenességről, és a roma népírtás elismerése az első világháború alatt. Hét frakció nyújtotta be az állásfoglalás tervezést, tervezetet, két módosítónk van, név szerint szavazunk, az első, először a kettes módosítóról szavazunk, a kettesről megnyitom a szavazást elektronikusan. Um, the vote... Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik az egyes számú módosító indítványt is név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Az állásfoglalás tervezet egészéről szavazunk, név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. Köszönöm szépen. So the votes are... A szavazásoknak ezen el vége. Folytatjuk a munkát a bejelentésekkel. Ezt németül fogom megtenni. And I'll wait until... De megvárom, amíg a kollégák, akik nem kívánnak itt maradni, elhagyják a termet. Kérem, gyorsan hagyják el a termet, hogy tudjuk folytatni